asszony a román kormányba történő kinevezéséről tájékoztatott, és közvetlen választások eredményeként jutott az Európai Parlament, de a négyes szabály szerint 2012 május 7-től válik képviselővé. Szeretném üdvözölni és gratulálni a képviselők nevében is. Svoboda kolléga talán majd ezt megerősítheti. Birgit Colin Langen mandátuma